Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. As... Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Nagyon sűrű lesz a mai napon a napi rendünk, úgyhogy el kéne kezdeni. Az első napi rendi pontok rendkívül érdekes, úgyhogy rögtön bele is kezdenénk a munkába. elmondanám, hogy eh, mi a nyelvi kiosztás. Dánul, Dán, Máltai és Ír tolmácsolás nem lesz, sajnálatos módon. A, el kell mondanom a, jelentések, a jelentésekről szóló határozatokat. Korra úr nevezték ki a portugáliai gépkocsi regisztrációval kapcsolatban. Ezt nem tudom, el tudják-e fogadni, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Aztán delegált aktusok, illetve végrehajtási aktusok három témában vannak új, benyújt, új bejelentéseim. Sri Lanka, Trinidad, Tobago, illetve Tunézia bekerül az egyik jelentésben a mellékletbe, aztán a vizsgálati határidőt kiterjesztettük, és egy írásos folyamatot indítottunk el, írásos eljárást január 12-én, és a továbbiakban a munkanyelv az angol lesz ezzel kapcsolatban, és január 23-a lesz a határidő, és lesz majd egy együttes ülés illetve volt egy ilyen ülés január 9-10-én, mondja az elnök, és lesz egy, illetve volt egy szavazás is, a cél az, hogy a februári plenárisra kerüljön ez már. Január 16-án az Európai Parlament kapott egy rendelet tervezetet, ami egy 2000 16-os irányelvhez kapcsolódik a digitális szolgáltatókra vonatkozóan. A hálózat biztonsága téma. arról van szó, hogy az Európai Unióban az összes hálózatban a biztonsági szintet javítani kell. Még egy dolog, január 16-án az Európai Parlament kapott egy határozatot a bizottságtól, mennek témája az, hogy bizonyos dél-kelet-ázsiai országokban, illetve um, afrikai és Afrikországban és Ausztráliában a vízum követelményekhez milyen plusz dokumentumok szükségesnek. A mai napon 11 órakor lesz majd szavazás egyébként. Kérem, hogy hozzák el a szavazókártyájukat, hogyha most nincs semmiféle észrevétel a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor a novemberi és decemberi ülésünk jegyzőkönyveit elfogadottnak tekintjük, és rögtön következen is az első nap rendi A Libe Pana adhok delegáció máltai missziórára fogunk hallani most egy beszámolót. November végén, december elején jártunk ott. Szeretném a PANA szakbizottság tagjait, akik itt vannak most velünk üdvözölni. illetve mások is kértek, hogy részt vehessenek a misszióban. Uh, sons of, uh, uh, of the late Daphne Caruana, eh, Daphne Caruana asszony fiai, és eljöttek a ülésre, őket is uh, üdvözlöm, illetve részvétemet szeretném nekik nyilvánítani. Most térjük rá a munkára. A koordinátorok döntöttek erről a misszióról, és a elnökök értekezlete is döntött erről. Az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy egy nyolc fős adhok delegáció kerül, ö, kerül be majd a misszióba, egy-egy frakcióból egy személy megy el a, ment el a misszióba, illetve a Libéből és a Panna Bizottságból is küldtünk egy szemét. Anna Gomes asszonynak fogom átadni a szót, aki a misszió elnöke volt, és kérem, hogy mutassa be, hogy mi történt pontosan. Nagyon kevés időnk van, úgyhogy Gomes asszony, kérem, hogy maximum 10 percben tartson tartsa meg a hozzászólását, és utána a koordinátoroknak és a többieknek csak kettő percet adok. Nagyon szigorú leszek, mert szeretném, hogyha mindenki szóhoz jutna. Gomes asszony következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a máltai igazságügyi minisztert. Pontosan erre van szükség, hogy szoros legyen a kapcsolat a máltai érintett felekkel, hatóságokkal, és szeretnénk eh, mi hamarabb eh, tiszta vizet önteni a pohárba, és tudni, hogy pontosan mi történt. Azt hiszem, hogy a jelentés jól tükrözi azt, hogy eh, mi történt Máltán. Üdvözlöm továbbá Daphne Caruana asszony három fiát, akik itt vannak most velünk, és én is szeretném részvétemet kifejezni a családnak. Mint említettem, a jelentés elég jól leírja azt, hogy mi történt velünk a misszió alatt, hogy mit hallottunk, mit láttunk. Természetesen alaposan felkészültek a misszió tagjai, sok kérdést kérdezték, és sok választ kaptunk. A legérdekesebb része a jelentésnek a második rész, itt a következtetéseinket fejtjük ki, ezt most nem fogom felolvasni, és ajánlásokat is megfogalmazunk a máltai hatóságoknak címezzük az ajánlásokat, illetve az európai hatóságoknak. Mert ami Máltán történik, az nem csak Máltára vonatkozik, nem csak Máltá szempontjából fontos, hanem az egész EU szempontjából. Mindenkire hatással van például a pénzmosás, a korrupció és egyéb témák vonatkozásában. Ez nagyon fontos mindenjünk számára sőt, akár biztonsági kérdéseket is említhetnék. Azt hiszem, most először is a tényeket kéne leszögeznem. Mi derült ki Máltán a találkozókból? Volt két olyan személy, aki a Panama, aki a Panama ügyben is már fölmerült, és ezek olyan személyek, akik politikai szempontból is kitettek, és az egyikük miniszter, a második pedig a miniszterelnök kabinetfőnöke. Ez tény. Ezek, ők olyan személyek, akikről mindenki azt gondolja máltán, hogy korruptak. E, e, FAU jelentések is szólnak erről, dokumentálva van, és a rendőrség semmit nem tett ezzel kapcsolatban. A főügyész és a rendőrség ezen jelentésekkel, FAU jelentésekkel kapcsolatban semmit nem tett, de van öt nyomozás, ami jelenleg is folyik, öt vizsgálat, és úgy gondolom, hogy ennek azért lesz majd következménye, a rendőrség valamit tesz majd ezekkel kapcsolatban. Tehát mondom, öt igazságügyi vizsgálat van, ebből az egyiket a kormány blokkolja, egy ellenzéki vezető kérdezte ezt, kérte ezt, és egy olyan szeméről szólna ez a vizsgálat, amely az FAU jelentésben is szerepel, illetve a Panama Papers is megemlítette őt. Daphne Caruana asszonyt valami, valószínűleg ezért gyilkolták meg, hiszen ő egy oknyomozó újságíró volt, amely, aki a korrupcióról írt, és felfedte, hogy mi történt, a, hogyan tört, zajlottak a korrupciós ügyek, ezekről a személyekről is szó volt. Letartóztatták már azokat, akiket a gyilkosság követésével vádolnak, ha semmi, jelent, semmi nem jön közbe, akkor valószínűleg őket fogják elítélni. Tehát tudjuk, hogy ki helyezte el a bombát az autóban, csak nem, azt nem tudjuk, hogy ki adta nekik a megbízást. A család elpanaszolta, hogy nem is tájékoztatták őket arról, hogy az elkövetőket elfogták. A család és a és a nyomozók között elvileg kéne lenni természetes módon valamiféle együttműködésnek vagy kapcsolatnak, ez nem történt meg. John Daly, a korábbi biztos urat nagyon súlyos korrupciós okok miatt lemondásra kényszerítették, bár őt egy nagyon részle, ő átesett már egy nagyon részletes Olaf nyomozáson, és magam a Máltai Kormányzati Pénzügyi Nyomozati Szerv is írt róla egy jelentést, de soha nem emeltek vádat ellene, és a miniszterelnök tanácsadójának nevezték ki. És ez azért fontos, mert Máltán sok mindent hallunk, hogy a politikai életben a két nagy párt sok mindenben lepaktál, megegyezik, de a biztos, hogy az ex-biztos esetében ő a másik pártnak, a miniszterelnökének lett a tanácsadója. Hogy pontosan mi történt, azt sosem derítették fel, nem kapott, nem emeltek vádat ellene. Feri úr, egy közérdekű bejelentő, nagyon fontos személyiség Máltán, vele is találkoztunk. Ő korábban a rendőrségnek dolgozt, dolg, de rendőrségnél dolgozott, de elbocsátották, és azt kérte, hogy a közérdekű bejelentőket védjék Máltán. Két hónap telt el, és annak ellenére, hogy mi is próbáltunk nyomást gyakorolni a miniszterelnökre, és még mindig nem kapta meg a közérdekű bejelentői státuszt, és hát a családja is, családját is védeni kéne. Aztán létezik egy program, egyéni beruházási program nevet viseli, ez útlevéladásvételről szól, ez egyértelműen egy korrupt vállalkozás, tehát pénzért adnak, vesznek útleveleket. Ez egyébként egy olyan személy is érintett ebben, aki a Panama Papers botrányban is benne volt. Megvan a lista nincsen lista arról, hogy pontosan ki szerepelt ebben a programban, bár Máltán egyébként mindig közreadják, mindig kihirdetik azt, hogy ki kapott állampolgárságot, ki kapott máltai útlevelet, de jelen esetben ez valamiért titkosítva van. Létezik egy olyan bank Máltán, amelynek a neve Pilatus Bank, és a mai napon kaptunk egy nyilatkozatot a Pilatus Banktól, ezt még nem tudtam részletesen elolvasni. Ezt majd részletesen kell elemeznünk, de egyértelmű, hogy nem fenntartható ennek a banknak a bizniszmodellje, és ez azt gondolom, hogy eléggé aggasztó. Aztán a pénzmosás elleni irányelvnek a negyedik része elvileg júniusban, ezt elvileg júniusban a tagállamoknak be kellett volna emelni a saját nemzeti joganyagba, de Máltán ez még nem történt meg. Sok mindent mondhatnék még, például, hogy a máltai újságírókat hogyan támadták valótlan állításával külföldön, hogyan üldözték őket, erről is lehetne beszélni, de Hogyha van még időnk, akkor én azért inkább kérdéseket tennék fel miniszter úrnak például, és ez, ez egy nagyon fontos esemény, hogy eljön ide hozzánk a máltai igazságügyi miniszter. Az én kérdéseim mind ehhez kapcsolódnak, és nagyon örülnék, hogyha választ kapnék. Lenne egy kérdésem tehát, most egyet szeretnék föltenni. Daphne Caruana asszony május 31-én nyilvánosságra hozott egy e-mail folyamot. Miniszter úr, a miniszterelnök úr és a kormány egyéb tagjai, az NVA tagjaival együtt. Az NVA egy olyan vállalat, amely a útlevél adásvételben érdekelt. Tehát ez után, az e-mail után Daphne Caruanát megfenyegették azzal, hogy Egyesült Királyságbeli bíróságon fogják őt megtámadni, és pénzbírsággal is fenyegették. Nos, hát elég furcsa az, hogy ez, ez a konglomerátum egy független újságírót meg fenyeget. Ez hogy lehetséges? Ezt a kérdést szeretném feltenni az igazságügyi miniszter úrnak. Még más kérdéseim is lennének azért, de szerintem 10 perc alatt ezt eh, föl lehet tenni. Köszönöm. Uh, Mrs. Gomez. Köszönöm, Gomes asszony. Sajnos lehetetlen feladat áll előttem. Egy óránk van erre a napi rendi pontra, de már nagyon sokan jelentkeztek most is. Mi lesz a munkamódszerünk? Először a koordinátorokat fog meghallgatni, a libés koordinátorokat és a PANA szakbizottság koordinátoraira is gondolok. Utána jönnek a misszió tagjai, utána pedig a többi képviselő következik. Tényleg mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a hozzászólási időt, ha lehet még kevesebbet, mint két percet beszéljenek, mert tényleg a képviselők se jutnak szóhoz különben Metzola asszony az első. Um, like by... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a küldöttségnek. A munkájukért, az eltökéltségükért nagyon nehéz feladat előtt álltak. Szeretném világosá tenni, hogy az a rothadás, amire fényderített ez a jelentés, nem a máltai nép többségére jellemző, de bizonyítja azt, hogy milyen sürgős változásra van szükség. A delegáció találkozott a miniszterelnökkel, civil szervezetekkel, közérdekű bejelentőkkel, újságírókkal, a rendőrséggel. Világos képet kaptunk a helyzetről. Nyilván a delegáció munkája nélkül is tudtuk azt, hogy mennyire felháborít, hogy a rendőrség nem vizsgálta ki a korrupciós és a pénzmosásra vonatkozó bejelentéseket, amelyek politikusokkal kapcsolatosan történtek meg. Felháborító, hogy újságírókat nem hagynak szabadon dolgozni, újságírókat gyilkolnak meg, a közérdekű bejelentőket üldözik, ez mind magától értetődő, hogy ezt elutasítjuk. A miniszterelnök maga egy várándítással intézte el a dolgot. Ezen a héten az Európa Tanácsban az ő küldöttei azt mondták Daphne eh, Caruana Galizia eh, fiainak, hogy Máltában minden rendben van, és az édesanyjuk pedig azt írhatott le, amit akart. Azt hiszem, ez jól példázza, hogy hogyan működik ez a kormányzat. A mi miniszterelnökünk engem is, a civil társadalmi szereplőket is, és Anna Gomest is felkeresték, és ez valószínűleg folytatódni is fog, de nem engedünk ennek a megfélemlítésnek. Továbbra is ki fogunk állni az igazunkért. Málta megérdemli, hogy olyan ország lehessen, ahol a fékek és ellensúlyok rendszerem nem csak papíron létezik, ahol felelősségre vonják az elkövetőket, és ahol az újságíróknak szabadon kell tudniuk dolgozni. Így működik a jogállamiság. A mi dolgunk az, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy fellépünk Máltával szemben, és továbbra is harcolni fogunk a szükséges változásokért. Köszönjük szépen Metszol asszonynak, Zippel asszony az SND részéről. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy itt, volt a, itt voltak a Panama iratok, aztán a ö, Paradise Papers ügy. Miért van ez így? Mert az újságírók nagyon jó munkát végeztek. Létrehoztuk a PANA szakbizottságot, remélhetőleg a jövő hónap végéig létrejön egy újabb vizsgálóbizottság. A kérdés az, hogy ezeknek az iratoknak a tartalma vezetette odáig, hogy szükség volt egy máltai delegációs útra, nem? Egy újságíró meggyilkolása miatt döntöttünk úgy, hogy Máltára utazunk. Két dolgot kell nyomon követnünk a továbbiakban. Az első kérdés, amely az iratokkal is összefügg, a korrupció, a pénzmosás gyanúja. Meg kell vizsgálni, illetve meg kellett vizsgálni, hogy ez egyéni esetekre vonatkozik, illetőleg, hogy szisztematikus-e a probléma. Ami talán még aggasztóbb, az az, hogy ki rendelte meg egy újságíró meggyilkolását. Mindezen tényekből kifolyólag további vizsgálatokra lesz véleményem szerint szükség, fel kell tárnunk, hogy mi zajlik Máltán, és ezért remélem, hogy létrejön a jövő hónapban egy újabb vizsgálóbizottság. Ugyanakkor azt is nagyra értékelem, hogy a Málta miniszter itt van velünk. Biztos vagyok abban, hogy neki is megvan a saját narratívája a jelentésünkkel kapcsolatosan és annak tartalmával kapcsolatosan, de ha lehet, akkor szeretnék majd egy-két kérdést feltenni. Ha erre nem lesz lehetőség az időbeli korlátok miatt, hogy válaszoljon, akkor esetleg később írásban is válaszolhat. Két kérdést fogalmaznék meg tehát. Az egyik az, hogy a főügyészi hivatal folyamatosan ellenőrzi az Európa Tanács grekója. Szeretném megkérdezni, hogy a legutóbbi értékelésnek mi, mi volt a tartalma. A második kérdésem, hogy hogyan működik a nyomozás Máltán nyomoznak-e azon ügyekben, amelyeket Daphne Caruana Galizia említett az írásaiban. Köszönöm. Most a PANA koordinátora következik az SND részéről Simon úr. Zimon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megvárom, hogy mindenki feltegye a fejhallgatót. Én is köszönöm a delegációnak a jelentést. Ismét csak sok-sok kérdőjel lebeg a fejünk fölött egy EU-s tagállamot illetően. Nem ez az első eset, hogy a Panama iratokkal foglalkozó vizsgálóbizottság keretében és előtte az államilag szervezett adóelkerüléssel kapcsolatos vizsgálóbizottságok keretében TAX 1 és TAX 2 azt láttuk, hogy bizonyos tagállamokban olyan folyamatokra kerül sor, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Ezért is fontos, hogy az Európai Parlament most a PANA szakbizottság munkáját folytassa egy különleges vizsgálóbizottság keretein belül, amely minden bizonyal foglalkozik majd a Gomes asszony által felvetett kérdésekkel Málta kapcsán, de persze más EU-s tagállamokkal is foglalatoskodnia kell. Fontos, hogy igazságosan, világosan járjunk el, és az általunk alkalmazott módszernek szavatolnia kell, hogy az EU-s tagállamok esetében is ugyanazokat a követelményeket és jogokat juttatjuk érvényre, mint harmadik országok esetében, például az Európai Bizottság teszi. Az Európai Bizottság megkeresésére azt válaszolták a máltaiak, hogy hát majd változtatni fognak. Ha szemügyre vesszük a tényállást, Máltán és más tagállamokban is, amelyekben szintén gond van, akkor látnunk kell, hogy világosan meg kell vizsgálnunk itt a parlamentben is, hogy mi a felvetett állítások igazságtartalma, meg kell vizsgálnunk, hogy a parlamentnek és az EU-nak hol kell levonnia a konzekvenciákat, de persze elővizsgálatokra van szükség, mielőtt bármilyen következtetésre is jutnánk. Köszönöm. Köszönjük szépen az SZR frakciótól. Itt van velünk a, van a koordinátor, tessék. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a delegációnak is hogy elutazott Máltára, megpróbálta feltárni a tényeket, jó lenne már végre tudni, hogy mi történt. Ha már járt ott az Európai Parlament delegációja is. És ki a felelős azért, azokért a viszonyokért, amelyek Máltán uralkodnak. Kiderült, hogy nem egyszeri bűncselekmény történt, hanem strukturális problémák, vannak a háttérben, hogy a bűnöldözés nem megbízhatóan működik, minimum lassú, ez a korrupcióra, nepotizmusra ad lehetőséget, és a jogállami demokratikus normák nem érvényesülnek kellőképpen. És meg lehet vásárolni a szavazatokat, az állampolgárságot, és nem tudható, hogy kik kinek adják, veszik. Például az állampolgárságot. Tehát ezzel foglalkozni kell. Az Európai Parlament nem kompetens arra, hogy a szerződések őreként vagy valamilyen rendőrségként funkcionáljon, de arra alkalmasak vagyunk, hogy megvizsgáljuk, hogy történnek-e előrelépések, javulnak-e a keretek, és a kiderült problémákat akarják-e, próbálják-e orvosolni, és hogyan. Ez viszont igenis a feladatunk, és erről beszélni kell, mert a Daphne fogalom kapcsán nagyon sok minden kiderült, amit eddig senki nem tudhatott. A LIBE és ALDE koordinátor, a LIBE, bizottság ALDE koordinátorát, Intfeld asszonyt halljuk. Örülök, hogy itt van miniszter úr és a, a vendégek, a testvér. Amikor olvastam a jelentést, akkor derült ki számomra is, hogy miről van szó, amikor a részletekbe beleláttam. Ilyesmit nem minden nap fedez fel az ember. Azok a gyakorlatok, amelyek a háttérben meghúzódnak, azoknak csak egy jéghegyszerű csúcsa ez a gyilkosság. És itt az ideje, hogy lelepleződjenek ezek a rendszerek egy volt európai parlamenti képviselő ö, megpróbálta megvezetni a polgárokat, sőt minket, az Európai Parlamentet Máltáról, és ez annál is súlyosabb, mert Luke úrnak fontos szerepe lenne most abban, hogy feltárja ezeket a problémákat, és tisztára mossa Máltát, amely most nagyon minimum, hát gyenge láncszemnek bizonyult a jogállamiság tekintetében. Az Európol pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó rész, részlegétől miért zárják el az információkat? Miért nem láthat bele egy ilyen intézmény a máltai ö, vélt meg nem felelési helyzetekbe, de mondjuk úgy, hogy bűncselekményekbe. És az, hogy Daphne Caruana Galiciát meggyilkolták, ma éppen három hónapja, az most már megkérdezteti velem, hogy mit tettek azóta. Jó, ha komolyan veszük a három ember letartóztatását, én nem vagyok rendőr, de olvasom az újságban, hogy három embert letartóztattak. És akkor ezzel megoldódott a kérdés? Ez egy politikai gyilkosság volt, kérem szépen, nem az elkövetők itt a fő bűnösök, hanem mögöttük valakik állnak, és erről nem lehet tudni semmit. Ami pedig ezeket az aranyvízumokat illeti, sok pénzért adott Európai Uniós máltai vízumokat. Ugye egyre több országban vannak hasonló féllegális, legálisnak mondott gyakorlatok. Ebbe a kérdésbe is bele kéne nézni, miközben ugye a menekülteket elutasítják, bevásárolnak harmadik állampolgári, harmadik állambeli hát sötét, zavaros hátterű embereket Európába. Úgy érzem, hogy itt az orosz kapcsolat is utolsó kérdésem elnök asszony. Az éves korrupciós jelentést most megszüntették, pedig ez az európai szemeszter részeként eh, nagyon fontos lenne. És ha megszüntetjük ezt a rendszert az éves jelentésben, akkor hogy fogunk az ilyen esetekkel foglalkozni? Bakaza úr, az ALDE koordinátora a PANA bizottságban kérem, hogy tartsák be a két perces felszólalási időt. Nem, nem illik elvenni a következő felszólalóktól az időt. Bakaza úr, az asszony. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, akik elmentek erre a misszióra. Köszönöm azt, amit köszönöm azért, amit, amit kiderítettek, ezek szörnyűséges dolgok. Szeretnénk megismerni azoknak a nevét, akik részt vettek ebben a állampolgárságot odaítélő programban. Azt gondolom, hogy nekünk politikai kompetenciák van arra, hogy ezt eh, kérjük, hogy ezt megtegyük. Mi itt parlament vagyunk, és azt gondolom, hogy mindenkinek, eh, az elkövetőknek, a felelősöknek vállalni kell ezt a felelősséget, vállalni kell tett, tetteikért a felelősséget, és nekünk is van felelősségünk, mégpedig az, hogy eh, kiderítsük, mi történt, és nem az a célunk, hogy amit kiderítsünk, kiderítettünk, azt leírjuk egy papírra és betegyük egy fiókba, hanem ennek következménye kell, hogy legyenek. Nagyon fontos az, hogy kivizsgáljuk, hogy mi történt, még nem fejeztük be a munkánkat. Egész biztos vagyok abban, hogy Máltán valamilyen módon sérült a szerződés második pontja, második cikke, és szeretném remélni azt, hogy megkapjuk majd a szükséges és kért információt. Köszönöm Pagatha úr, asszony. Most pedig a Panaszakbizottságtól Gigold úr következik a zöldek koordinátor. Thank you. First, uh, colleagues, uh, thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm kedves kollégák a kiváló együttműködést az elmúlt év során. Köszönöm a miniszter úrnak, és köszönöm Daphne Galicia fiainak is, hogy itt vannak. Jó lenne lehetőséget teremteni arra, hogy ők is megkapják a szót. Szerintem Érdemes lenne meghallgatni azt, hogy ők mit várnak az Európai Parlamenttől. Nem szeretnék azonban, nem szeretném elismételni azt, ami elhangzott. Az a legutóbbi látogatás során számomra az volt a legérdekesebb, hogy megtudhattuk, hogy ez nem csak a pénzmosásról szól, és nem csak arról, hogy a panama iratok során mi derült ki, azok révén mi derült ki, hanem hogy egy rendszer szintű büntetlenséget tapasztalunk az országban. A magas szintű korrupciót nem büntették az országban. Több dolog is utalt erre, például a földgáz szerződések ügyét nem vizsgálták ki, nem vizsgálták ki megfelelően a kórházak privatizációjának ügyét, nem vizsgálták ki azt, hogy miért van az, hogy van egy tagállam, ahol a főügyész is azt mondja, hogy a jogállamiság bajban van. Láthattuk azt, hogy szavazókat befolyásoltak közbeszerzések révén, ebben az ügyben sem vizsgálódott az állam. Oda kell figyelnünk a Nexia BT-re is, ahol, amelynek kapcsán kiderült, hogy nem feleltek meg teljes körülön az EU-s jogszabályoknak, és itt sem került sor vizsgálatra. Ennek meg kell változnia. Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy legyen follow-up, vitassák meg velünk is az ügyet, és remélem, hogy az Európai Parlament is folytatja ez irányú munkáját. A kérdésem a miniszterhez a következő. Tájékoztatná a parlamentet az Európai Bizottsággal folytatott információ cseréjükről. Tudom, hogy van kommunikáció, mert az Európai Bizottság vizsgálja az általam említett állításokat. Tudná -e tájékoztatni a parlamentet írásban, és kaphatnánk-e írásos választ a jelentésünkre? Ez nagyon hasznos lenne a további munkánk szempontjából. Köszönöm. Köszönjük Gigold úrnak, Egyetértek az ön javaslatával. Valóban szót kellene adnunk Daphne Caruana fiainak is, akik jelen vannak. A delegációs útban résztvevőknek Elvileg két perc jutna, hogyha átadja a felszólalási idejét, akkor lehetőséget tudok biztosítani nekik, hogy hozzászóljanak. Igen, hangzik a válasz, nagyon szívesen átadom a hozzászólási időmet. Most Kappel asszony következik az elnef részéről. Az összes koordinátor szót kapott, akkor most a delegációs úton résztvevő kapnak, részt vettek, kapnak szót, Kázá úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, mennyire nagyra értékelem a kollégák professzionális hozzáállását. A jelentés világosan fogalmaz, és teljesen világos az is, hogy mely ügyekkel kell foglalkoznunk a továbbiakban. A legmagasabb kormánytisztviselők továbbra is posztjukon vannak, annak ellenére, hogy bűncselekményt követtek el. Azok, akik a pénzmosási struktúrákat létrehozták, továbbra is ugyanúgy dolgoznak, mint korábban, és az érintett bankok is működnek. Mindeközben a máltai FIAO arra szólít fel, hogy cselekedjenek a hatóságok, de az, a bűnösök mégis büntetlenek maradnak. Azok a személyek és intézmények, amelyekről Daphne Caruana ír, továbbra is működnek, ilyen a Nexia BT például, amely továbbra is közbeszerzési közbeszerzéseken nyer. Itt van az igazságügyminiszter, vélhetően azt fogja elmondani, hogy a máltai kormány a közérdekű bejelentőkre vonatkozó jogszabályokat fogadott el az ő védelmükben, de nem fogja megemlíteni azt, hogy nem sikerült megvédeni a közérdekű bejelentőket, nem fogja azt sem megemlíteni, hogy az FIAO munkatársa gyakorlatilag túlszul ejtette a politika, beszélni fog az új médiatörvényről, arról viszont nem, hogy Daphne Caruana Galizia gyilkosságának elkövetőit továbbra sem büntették meg. El fogja mondani, hogy vizsgálatokra került sor Máltán, de arról nem fog beszélni, hogy a miniszterelnök megakadályozta a legsúlyosabb ügyek kivizsgálását. Megpróbálja majd úgy beállítani, hogy a mai vita a máltai nép megtámadásával egyenlő, miközben ez a mai vita a korrupció ellenes harcunkról szól. Grapéni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy részt vehettem a Máltai úton. A következtetésekről a saját nézőpontomból. Ennyi idő alatt nem lehet feltárni egy ennyire súlyos problémát. Ezzel a jelentéssel nem szabad, hogy befejeződjön a vizsgálat. Korán sem találkoztunk minden lehetséges érintett személlyel, a máltai helyzetet tovább kell vizsgálni. Nem tudtunk beszélni a civil társadalom, a tömegmédia képviselőivel, akikkel pedig találkoztunk, például a főügyésszel, legfőbb ügyésszel, tőle meg nem kaptunk válaszokat. Olyan egyszerű kérdésekre, hogy miért tart ilyen hosszú ideig a gyilkosság vizsgálata. Nem kaptunk választ arra sem, hogy teljes körűe a jelentés által feltárt tények köre. És én a kiegyensúlyozottság híre vagyok. Találkoztunk ellenzékkel, kormányjal, a nacionalista párt tagjával, de Ez a kérdés nagyon súlyos. Itt, ha egy újságírót megölnek, akkor ez a polgárok polgári jogaival való játszadozás, visszaélés, az, a, ezeknek az alap ö, polgári jogoknak a súlyos megsértése. Austin Gatt ö, miniszter volt, meg olajbotrányok érintettje, meg svájcai bankszámlája van, és ő a médiáért felelős, szóval ez már egy mondatban is sok. A máltai polgárok jogai érvényesüléséhez még nagyon sok időre van szükség, hogy belelássunk ebbe a témába. Hát Giorgio képviselőnek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Gomez asszonynak és a többi delegáció tagnak, hogy elvállalták ezt a munkát. Kiváló volt velük az együttműködésünk. Megdöbbentettek a utazás által feltárt tények, de számomra az is lejött, hogy ez nem máltai probléma csupán, ez egy európai probléma is, és ha ezt elhallgatjuk, akkor Máltának sem tudunk segíteni. Máltán nagyon obskurus eljárások működhetnek úgy, hogy az Európai Unió része. Például a Filatus Bank ügye. Hogyan lehet ezt megemészteni, hogy na, ha csak 130 részvényese van a banknak, a Pilátus banknak, ehhez képest viszont felmérhetetlen ö, ö, méretű összegek fölött diszponál. A delegáció tagjai már lényeget elmondták, nem akarom ezt ismételgetni, de Maria Timova megjegyzése, aki ugye whistleblower ként beszélt hozzánk a Skype-on keresztül, azt mondta el, hogy Cipruson elfogadási parancs van ellene érvényben, és nem tudja ugyan, hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy ő whistleblower, de sejti, és írtunk egy levelet a ciprusi főügyésznek, hogy tájékoztasson minket arról, hogy mi az oka ennek a elfogatási parancsnak. Erre nem kaptunk még választ. Carvana Galicia jelenlétének nagyon örülök, és legmélyebb együttérzésemet szeretném felé kifejezni. Nézzük a bizottság többi tagjait. Hárman jelentkeztek. Becker úr, fianasszony és Szonitasszony. Becker úr, kevesebb, mint két percben, ha kérhetem. Segítsen. Megpróbálok rövid lenni. Köszönöm Anna Gomesnek a jelentést. A következtetés, amit levonhatunk, az, az, hogy itt nem egyszerűen pénzmosás zajlik, épp elég súlyos ez is, hanem ez gyilkosságba torkollott, és a dolog mögött hatalmas korrupció áll, valószínűleg igazságügyi rendőri személyek is részt vettek ebben a korrupt együttműködésben. a máltaiak elutasítják, hogy az egész országra rossz fényt vett a kormány viselkedése, már rég vissza kellett volna lépni, le kellett volna mondania a miniszterelnöknek, és ha ezt nem teszi, akkor annál keményebben fogunk fellépni azért, hogy a lehető legmagasabb szintig elmenjen ez az eljárás, és kiderüljön az igazság. Elfogadhatatlan hogy bűnöző körök vannak megbízva a bűncselekmények kiderítésével, a Panama botrányok kapcsán, a gyilkosság kapcsán. Minden felelős köztisztviselőnek mondom Máltán. David Kassa minden támogatásunkat megkapja, és aki el akar hallgatni előle bármit, az, annak ez nem fog sikerülni. Kiállunk mellette, benne és az Európai Parlamentben megbízhatnak a választók. Fájon asszony kapszót. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a máltai delegációnak a jelentés megírását. Abban van sok tény, de van sok feltételezés is, amit még ki kell vizsgálni. Ez is mutatja, hogy még folytatni kell a munkát. A jelentés több véleményt kell, hogy összefogjon, a kép komplex. De napi szinten jönnek be új információk, de sajnos mi nem ö, vagyunk ö, nyomozati hatóság, hanem egy politikai szervezet a nyomozást egy helyi nyomozati hatóságnak kell lefolytatnia. Örülök, hogy itt van a, az igazságügyminiszter, mint a delegáció tagja is, és örülnék, hogyha azokra a kérdésekre, amelyekre a delegáció tagjai nem kaptak választ, vagy torz válaszokat kaptak, azokra már tudnánk válaszolni, főleg az érdekel engem személy szerint, hogy mit tette a kormány azóta, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége, sajtófüggetlensége függetlensége korlátlanul megvalósuljon. Az újságírónő meggyilkolása összefüggésbe hozható kutatási területével azzal, amit írt, és ha Európában valakit azért meg, le, meg lehet gyilkolni, kvázi büntetlenül vagy gyilkoltatni, mert a véleményét mondja, az elfogadhatatlan, úgyhogy folytatni fogjuk a vizsgálódást minden érintett hatósággal és személlyel. A mi úr Köszönöm. Üdvözlöm a meggyilkolt újságírónő fiát itt körünkben. Édesanyád meggyilkolása nem az ő személy ellen irányult. Ő ö, régóta bátran állt ki az általa hit igazságért, hanem ez egy támadás a szólásszabadsággal szemben általában minden európai polgár alapvető jogával szemben. És pont azért gyilkolták őt meg, mert pont olyan témákat próbált feltárni, mint amiről ma is beszélünk, és az, hogy a kormány nem csak hagyta, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, hanem azóta sem vizsgálta ki kellően az úgy valamennyi szálát, az is az emberi szabadságjogok elleni támadás. A máltai miniszterelnök arrogánsan, cinikusan azt mondta nekünk, hogy ő csak azért felel, amit a miniszterek mondanak, és azért, amit a képviselők, azért nem. Ezzel is jelétette annak, hogy mennyire nem érdekli a közvéleménye, és mennyire nem elkötelezett a sajtószabadsága megvédése mellett. Az úgynevezett flaps gyakorlat abban áll, hogy bankok és partnereik az EU jogszabályait kiászva átjásznak egymásnak információkat, és amikor ezt valaki kideríti, azt elhallgattatják. Tehát nem egy szemét öltek meg itt, hanem mindannyiunk ellen követtek el támadást. Köszönjük a fegyelmezett felszólalásokat. Most a miniszter úrhoz fordulok, 5 percet tudok adni, hogy válaszoljon a kérdésekre. utána pedig az Európai Bizottságnak fogok szót adni, mert a bizottság is készült kérdésekkel. Kérem, hogy ez mind-mind legyen majd rövid és két percben megválaszolható. Bonicsi miniszter úr, öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy meghívtak a mai napon. Hát öt perc alatt elég nehéz az összes kérdésre válaszolni. Azt hiszem, csak a kérdések töredékére tudok csak válaszolni, de bármikor szívesen eljövök, és az összes kérdésükre válaszolok. A máltai kormány megpróbál korrekt képet festeni Máltáról, és azt gondolom, hogy az a kép, ami ma itt kirajzolódni látszik, nem megfelelő kép Máltáról. Szeretnénk pár beszédet kezdeni, hogy valóban az igazi kép alakuljon ki önökben Máltáról. Néhány nappal Daphne Caruana szörnyűséges meggyilkolása után, amely egész Európát és Máltát sokkolta, és természetesen én is szeretném részvétel nyilvánítani Daphne Caruana Galícia családjának. Tudom, hogy mennyire dühösek lehetnek, ér, átérzem az érzelmeiket, de minket is sokkolt ez az esemény. Daphne Caruana meggyilkolása után néhány nappal az egyik eh, máltai újság egy felmérést készített, egy eh, közvéleménykutatást a jogállamiság helyzetéről, állapotáról. Ez egy eh, tisztes újság. Azt a kérdést tette, tették fel az embereknek, hogy bíznak-e az emberek a máltai hatóságokban, a kormányban, 70-72 százalék mondta azt, hogy igen, megkérdezték azt is, hogy bíznak-e a rendőrségbe. 69 százalék mondta azt, hogy igen. Ha meg, megkérdezték az embereket, hogy bíznak-e a médiában, 51 százalék azt mondta, hogy igen. Ez mutatja, ez a pillanat felvétel, hogy mit gondolnak az emberek a máltai viszonyokról. A jelentés azt hiszem, hogy alapvető hiányosságokat tartalmaz, nem értik a képviselők úgy tűnik pontosan, hogy mi az egyes máltai hatóságok feladata. Ezek a hatóságok a mandátumoknak megfelelően járnak el. Sajnálatos az, hogy akik a jelentést írták, ajánlásokból indultak ki, ezek vagy elavult, vagy nem, nem helyes valótlanságokat tartalmazó öm, ajánlások nem a máltai kormány határozatait vizsgálták, pedig vannak olyan tagállamok, amelyeknek ugyanilyen vagy hasonló működési módszerük van. A máltai kormánynak számos reformja volt az elmúlt öt évben, számos reformot hajtottunk végre, és Szándékunk az, hogy a lehető legnagyobb elkötelezettséggel és szorgalommal hajtjuk végre a jövőben is ezeket a reformokat, és sajnálatos módon ez hiányzik a jelentésből. Az egyik kollégájuk kérdezte, elnézést, uram, én nem szakítottam önt félbe, és én nem szeretnék itt most nem szeretnék kellemetlenségekbe ütközni. Én szeretném, hogy egy konstruktív vita alakulnak ki. Mi szeretnénk kormányként, hogy az igazság kiderüljön, a valós képet kell lefesteni Máltáról az Európai Parlament, az Európai Intézmények előtt. Az imént föltettek egy kérdést nekem. A legsúlyosabb vádak, vádakat vizsgálják-e? A válasz erre az, hogy igen. Igen. Máltán van egy rendszerünk, melynek értelmében bárki bármilyen információval elmehet a vizsgálóbíróságra, és a vizsgálóbíróság bármilyen információ alapján vizsgálatot indíthat. Tehát bármelyik állampolgár megteheti ezt. Az összes vád, állítás, ami Daphne Caruanával kapcsolatban kiderült, vagy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, az jelenleg vizsgálat alatt áll. Maga a miniszterelnök kérte fel a bíróságot arra, hogy vizsgálja ki ezeket a vádakat. Hogy mondhatják azt, hogy nincsen jogállamiság, vagy átláthatóság, vagy felelősségre vonhatóság Máltán? Ez nem igaz. A legfőbb vádakat mind vizsgálják, vizsgálja a bíróság ezeket, vagy a korábbi ellenzéki vezető kérdésére, kérésére, vagy pedig a miniszterelnök kérésére. Szeretnék beszélni most azokról a reformokról, amelyeket az elmúlt években véghez vittünk. Ez a, az az állítás, hogy ez a kormány nem tartja tiszteletben a jogállamiság elveit, ez nem igaz. Ez hamis. Azt gondolom, hogy a máltai politikusok elkövetnek egy korrupciós büntettet, bármikor, akkor egész életükben ezért felelősséget kell, hogy vállaljanak, és ez elképzelhető, hogy eh, lerombolja egész karrierjüket. Gondoljanak csak arra, hogy van-e ilyen jogszabály más Európai Uniós tagállamban. Van egy közérdekű bejelentőket védő jogszabályunk is. Elnézést kérek, Gomez az, hogy minden tiszteletem az öné, de ön nem érti, hogy hogy működik a mi közérdekű bejelentőket védő jogszabályunk. Ez nem az ő hibája mert nagyon ritkák az ilyen jogszabályok az EU-ban, kevés ilyen van az EU-ban. Máltában, Máltán van ilyen, és talán még két-három tagállamban. De ahhoz, hogy valaki védelmet kapjon, valamilyen információt kell átadni. Ez elég egyértelmű. Így működik a közérdekű bejelentők védelme. Akkor is, ha valaki jó hiszeműen hogyha valaki jó, hiszem, jó hiszeműen tesz egy bejelentést, akkor automatikusan megkapja ezt a védelmet. Kérem, nem felel meg a valóságnak, amit itt mondtad, mondtak. Harris úr. Ferris úr, akivel kapcsolatban elég sok kérdőjel merül fel, szeretné, hogy az ügyészség ne tudja őt megtámadni, vádat emelni, vádat emelni ellene, és ezért szeretne valójában közérdekű bejelentőnek járó védelmet. Addig pedig nem, ad, nem hoz nyilvánosságra semmiféle információt. Van egy olyan jogszabály, miszerint a titkos információt nem szabad nyilvánosságra hozni. Na most ezt a jogszabály próbálja megszegni Feris és ehhez kér közérdekű bejelentői védelmet. Elnézést, miniszter úr, megpróbálná befejezni a mondandóját? Igen, még egy perc. Nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy ilyen valótlan képet festenek Máltáról. Máltán igenis jogállamiság van. Első alkalommal hoztunk létre egy bírói kinevezési bizottságot, korábban a politikusok közvetlenül nevezték ki a bírókat. Most már létezik egy olyan bizottság, ahol független emberek, és ide tartozik a bíróság, a legfőbb bíróság vezetője is, ők nevezik ki, tehát ez a független bizottság nevezi ki a bírákat. Van egy pénzmosás elleni jogszabályunk, ezt, ezt az európai jogszabályt emeltük át, van egy pénzügyi kérdésekkel foglalkozó, nyomozásokkal foglalkozó jogszabályunk is, szintén az Európai Uniós tehát Nem igaz az, hogy az négy európai irányelvet nem emeltük át. Azért hallottunk furcsa állításokat, mi szerint, hogy, az, e hogy mi szerint Málta előbb-utóbb a jogállamiság megszegésére vonatkozó, Málta ellen a jogállamiság megszegésére vonatkozó eljárást indítanak majd. Tehát látható, itt a teremben is érezhető a hangulat, hogy ez nem igaz, emberek össze-visszaállítanak mindenfélét. Tegnap a Máltai ellenzék vezetője egyértelműen kijelentette azt, hogy ellene van az ilyen típusú állításoknak nem tudja azt elfogadni, hogy az európai értékek vagy a jogállamiság értéke sérülne Máltán. Nem tudom elfogadni azt, hogy a hetes cikk értelmében bármilyen eljárást kezdjenek Máltával szemben. Tisztelt parlamenti képviselők! Kérem, egy egészségesebb és konstruktívabb vitát, párbeszédet kezdjenek Máltával. Itt vagyunk, bármilyen kérdésükre válaszolunk, mi a valós képet tudjuk átadni önöket arról, hogy mi történik Máltán. A jogállamiság nagyon fontos számukra, ez a demokráciánk alapja, ez az európai értékek alapja, és éppen ezért a miniszterek, és éppen ezekért az értéke, értékekért vagyunk képesek feláldozni mindent. Köszönöm szépen! sajnálatos módon nem hiteles az, amit a, a kormány állít a jelentésben foglaltakról. Köszönöm szépen, rendet kérek. Arisztotelis Gavrisiadis következik a bizottságtól. Két perce van, a kérdésekre válaszoljon, kérem, röviden. Uh, first of all, as regards the anti Először is pénzmosás ellenes irányelv. Post in December... 2017. decemberében ültették át a joganyagba, joganyagba. A végrehajtás persze egy más dolog, az Európai Bizottság most monitorozza a szabály végrehajtását. Ami Intfeld asszony két kérdését illeti, az egyik a beruházási beruházásokért adott állampolgárságot illeti. Az Európai Bizottság folyamatosan nyomon követi ezt a gyakorlatot Máltán is és másútt is. Az Európai Uniós jogszabályok megkövetelik, hogy csak akkor adhassanak valakinek állampolgárságot, hogyha az adott személy és az ország között szoros kapcsolat áll fenn. A máltai hatóságok 2014. januárjában állapodtak meg erről a kérdésről, ennek értelmében az érintett személyeknek máltai lakhelyel kellett rendelkezniük, és bizonyítaniuk kellett a szoros kapcsolatukat váltával. A bizottság továbbra is nyomon követi a helyzetet, ami a korrupciót illeti. Igaz, hogy az éves korrupciós jelentés már nem létezik, de az idei év során először történt meg, és biztosítom önöket arról, hogy a korrupcióról nagyon átfogó fejezetet tartalmaz majd a máltai országjelentés az európai szemeszter keretén belül. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretném most megadni a szót Daphne Caruana Galicia asszony fiainak. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságunk ülésén, két percük van, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy szót kaphatunk az ülésen, nem számítottunk erre. Azért jött volt a jogaért, a Máltai Bíróságon alkotmányügyi eljárás indult, a megfelelő rendőrségi nyomozásért harcolunk, ezzel ellen harcol a kormány. Számunkra ez többről szól, mint az édesanyánk gyilkosságának ellen. Minden egyes nap az ő kezükre játszik, mert megkönnyíti a helyzetüket, könnyebben eltűnhetnek a hatóságok elől. Maga az igazságügyminiszter is egyébként az édesanyánk munkájának célkeresztjében állt. Nagyon nehéz a helyzet, anyánk nyomozást indított, illetve megpróbálta felderíteni azt, hogy ők mit tesznek. Nagyon fontos azonban a számunkra azt látni, hogy édesanyánk sorsáról nem feledkeznek meg, továbbra is szem előtt tartják, azt foglalkoznak vele, és látva az EP munkáját megkönnyít. Éren ott olvasható az, amit édesanyánk is leírt. Édesanyánk meghalt, de az ő munkája tovább él, legalábbis az önök munkája által. Ha önök megállnak a munkájukkal, mi akkor is folytatni fogjuk a harcot, de akkor nyilván sokkal nehezebb lesz a mi helyzetünk. Az üzenetünk tehát nem érdekel, minket jelen pillanatban senki sem képvisel a hazánkban, legalábbis a politikai pártok vezetőségében nem. Számunkra Emára Máltán emellett a Schengeni övezetben vezető egyfajta kiskapuvá vált az ország projekt integritását. Nem vagyunk szakértők, az Európai Parlament munkáját illetően. Nem tudjuk pontosan, milyen eszközök vannak az önök kezében. Az Európai Parlament nem nyomozati hatóság, ez valóban így van, de önök nyomást tudnak gyakorolni, és minél nagyobb nyomást gyakorolnak, annál inkább elszámolásra kényszerül a mi kormányunk, és az Európai Bizottság is úgy gondolom, hogy ez meglepő eredményekhez vezethet ezért eh, arra összságügy miniszter mondott az imént, önök mindannyian szinte már szakértővé váltak a máltai ügyek kapcsán. Egy dolgot azonban szeretnék elmondani, az, hogy jelen csak a rendőrségnek átadott eh, információk eh, szivárognak ki végül, és ez nyilván fényderít arra, fényderít arra is, ami további munkánk szempontjából is köszönöm. Thank you, our nagyon szépen köszönjük. Nagyon fontos, szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy Bonicsi úr válaszoljon a felvetett kérdésekre írásban. Mindenképp továbbítjuk ajánlásainkat. Az illetékes máltai bíró is Brüsszel az egyeztetéseket, őket is meg fogjuk hívni, az ő képviselőjüket. Mindenképpen folytatjuk a munkát el szeretném még mondani, után került sor. Mi november 31-e és december 1 -e között jártunk Máltán, és örülök annak késésben vagyunk a napi rendünkhöz képest, de köszönöm szépen a megértésüket és az együttműködést ezúton is. And Mrs. Langback to take their seat. A vendégeinket meg szeretném kérni, hogy fáradjanak ide a pódiumra. Monique. welcome you. Please leave the room, continue. Kérem a kollégákat, hogy um, magánbeszélgetéseket odakin folytassák. So, uh, for the... Tőjét, ahol a kábítószerelemes harcot folytatják. Ez a harc és a hálózat létrehozása a multilaterális és bilaterális együttműködés összevonásán alapul. 2017-ben Networkről szólt egy az utóbbi évek eh, teljes tevékenységére áttekintésre bír. Hamarosan megadom a szót a hálózat vezetőjének, és azt fogom kérdezni tőle, hogy milyen az együttműködés az ügynökségek között, milyen volt 2017-ben. Szóval üdvözlöm a fennbizottság tagjait. Most pedig először Guzel úrnak adok szót, kérem, hogy próbálja behozni az elvesztett időt. Körülbelül 7 percet tudok adni. Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, tisztelt parlamenti képviselők. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt. El szeretném mondani, hogy a G JHA ügynöksége 2017-ben hogyan működtek együtt. tavaly óta én vezetem ezt a hálózatot az IMC DDA élén, és a hálózat azért jött létre, hogy a pragmatikus együttműködés javuljon. Hogy ne divergáljunk, hanem konvergáljunk, és ezért minden tagja a hálózatnak sokat tett, én pedig, mint a hálózat elnöke, javaslatokkal éltem hogy mi témákat hogyan ö, dolgozzunk föl. Az ügynökségek igazgatóival folytatott egyeztetés után mondom azt, amit most mondok. Egyébként őszintén örültünk annak, hogy az önök bizottsága követi a munkánkat és az ellátottságunkat is, és feladatokkal, kéréssel fordul hozzánk. Hát ide csatlakozik az is, hogy mik a fő feladataink, például a több éves költségvetés tervezés kapcsán a Brexit utáni helyzetben különös jelentősége lesz az igazságügyi belügyi együttműködésnek. Számos téma kapcsán, amelyeket mindjárt előadok. Nos, a hálózatosság lényege az, hogy egyre átjárhatóbb legyen közöttünk a kommunikáció, működjön és javuljon az interoperabilitás és az adatcsere. Nyilván minden ügynökség saját jogi korlátai között, és a személyes adatok védelmére való tekintettel. De Ez az együttműködés adatsere elkezdődött, sokat fejlődött a, a technológia. A harmadik ilyen terület, amelyről beszélnem kell, az, hogy a migráció, de nem csak a migráció kapcsán, hanem általában az új kihívások kapcsán, a belső és külső fenyegetettségek tükrében a külső és a belső együttműködés is felértékelődött. A hálózat első üléseinek fő témája az volt, hogy kiderítsük, hogy melyek azok a területek, ahol szorosabban együtt kéne működnünk. Ezek voltak a négy, ez a négy pillér, négy fő téma, amiről a hálózat szól, most pedig operatív, transverzális. Ezek voltak a négy, ez a négy pillér, négy fő téma, amiről a hálózat szól. Most pedig operatív, transverzális témákról beszélnék, hogy milyen egyenkénti kitekintésünk van más tevékenységekre. Ezt folyamatosan kell csinálni, ezt nem lehet abba hagyni ezt a munkát a nemzeti ügynökségek egyenként hiába küzdenek a kiberbűnözés ellen. A kiberbűnözés per definíció nem határokon átnyúló típusú, de lehet nemzeti eljárásban kezelni. Az ügynökségek tehát egyre gyakrabban felajánlják egymásnak technikai, szakmai segítségüket egy-egy téma kapcsán, és próbálják kitalálni, hogy milyen lenne az optimális joganyag az ő szempontjukból javítása érdekében. Ezek az eszközök intézkedések hardware software vonatkozásúak, és persze eszköz maga az együttműködés is, a megerősített párbeszéd. Minden egyes ügynökség magával a bizottsággal kommunikált csak, és egymással nem kommunikáltak. Ez megváltozott. új multidisciplináris képzési programokat hoztunk létre. Ezekben az új témákban. Tehát nem csak eszközök, metodika, infrastruktúra kell, hanem tudás is kell. Elfelejtettem az utolsó szempontot, szóljon ez az írásbeli jelentés, a legfrissebb, a Darknetről, amelyben azzal foglalkozunk, hogy az egyik leg... Ö, konkrétan a migráció kérdésével kapcsolatban ugye a Frontex-el szorosan együttműködünk, a kiderülő hibák, nehézségeket próbáljuk folyamatosan javítani. Az IMCG állapotával is foglalkozzak, bár nem homlok terébe tartozik tevékenységünknek ez a kérdés, de hát szorosan összefügg a tevékenységeinkkel, ezért az IMCD erről jelentést iratott, tehát hogy milyen a szubszidiaritás témájáról is sokat beszéltünk, hogy mikor kinek mi a feladata. Ennek is kialakítottuk egy új rendszerét, illetve hát hamarosan lezárjuk ezt a metodikai vitát, és normák, de ezek nem vonatkoznak ö, ilyen különleges helyzetekre, mint amilyenek elé az utóbbi évek állítottak minket és ezért ki kellett magunknak alakítani bizonyos minimumokat, amelyeket kötelezőnek ö, ismerünk el magunk fölött. A jelentésben itt valamennyi ügynökségi igazgató együtt van ezen a képen, illetve a DG Home és a DG Justice főigazgatója. Nagyon fontos tanácskozást folytattunk, és Húzatosan együttműködünk a tanácssal, a bizottsággal. Megérett ez a rendszer, és alkalmasabb a konkrét feladatok ellátására, mint a múltban volt. Ezzel is a polgárok érdekeit szolgálva. És a hálózat elnökségét Virginia Langbachnak fogom hamarosan átadni. Ő itt van mellettem, és ambíciózusan fogja továbbvinni azokat a dolgokat, amelyekről itt önöknek most beszéltem. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Guz. Köszönöm szépen, Guzda úr. Köszönöm ezt a beszámolót, és köszönöm a munkáját is. Most pedig eh, Langbach eh, asszony következik. Parancsoljon, ha meg először is szeretném, hogyha elgondolkodnának egy kicsit az előző dián, nézzük a nemek közötti egyenlősége. Erről már az előző ülésen is beszéltünk erről van egy irányelvünk a, a nemek közötti egyenlőségre. Hát jelenleg én vagyok az egyetlen nő ebben a testületben. Talán a Libében is kéne ezzel foglalkozni. Nem, nem sokára egyébként ketten leszünk majd nők. Mi vagyunk az egyetlen olyan ügynökség, amely nem a LIBE égisze alá tartozik, hanem a női jogi bizottság alá, és hát ugye mi vagyunk ennek az egész ügynökségi hálózatnak az elnöki posztján. Nos, megpróbáljuk elérni azt, hogy a hozadott érték nőjön, nem csak a bizottságban, a parlamentben, hanem a fogyasztók, illetve a felhasználók számára próbáljuk ezt elérni, tehát az európai polgárok számára. A legtöbb ügynökség a belügyi, illetve igazságügyi kérdésben migrációval, biztonsággal foglalkozik. Mi viszont, a mi ügynökségünk, az Európai Unión belüli munkával foglalkozunk, így aztán a többi ügynökséget nem, mondja, nem fogjuk tudni nagyon támogatni biztonsági vagy migrációs kérdésekben. De miután nagyon kis intézmény vagyunk, mi vagyunk a legkisebb, folytatjuk majd a tréning tevékenységben való koordinációt, és például a nők elleni erőszak kérdésével vagy statisztikával is fogunk foglalkozni, ez újdonság lesz. A Frontex folytatja majd a munkát, természetesen a határvédelemmel kapcsolatban. Ez folyamatos, ez a, ez a munka, ez az Európai Unió számára is interoperabilitással, tehát hogy a különböző technológiai rendszerek legyenek kompatibilisek. Mi az, amit mi leteszünk majd az asztalra? Nos, szerintem a Libe számára nagyon érdekes lesz majd ezt a folyamatot végigkísérni. Meg fogjuk azt vizsgálni, hogy a, hogy a nők és a férfiakra, nőkre és a férfiakra milyen hatással vannak az Európai Uniós intézkedések, Minden egyes ügynökség a gender statisztikát egyébként, eh, van különbség a statisztikák, a nemre lebontott statisztikák, tehát az általános statisztikák nemre lebontott részek között, illetve a gender statisztikák között különbség van. Bizonyos területeken ezt fogjuk vizsgálni, és az év végére elkészül majd ez. Szerintem nem csak azért kell ezzel foglalkozni, mert eh, ez prioritás a bulgár ügynökség, bulgár elnökségben, illetve majd az osztrák elnökségben is az lesz, hanem azért is, mert ez meghatározza a polgárok életét. Azt Nem hiszem, hogy időnk lesz erre, de nagyon szívesen beszélnék arról, beszámolnék arról, hogy a férfiakról szóló, hogy a férfiakat mennyi... Oké? Okay. Repet, sper că acum toată lumea poate să... Jó, harmadszor is. Belekezdek, remélem most már mindenki hallgatja az angol tolmácsolást. Nagyon örülök annak, hogy létrejön ez a mai vita, vagy inkább eszmecserem. Úgy látom, hogy itt a termen belül kiváló a férfiak és nők közötti egyenlőség jó az egyensúly. Örülök annak, hogy beszámolt a tevékenységükről. Új eszközöket említett, hogy a bűncselekmények ellen új eszközökkel tudják fölvenni majd a harcot. Illetve, hogy a kiberbűnözés esetében is be tudják vetni ezeket az új eszközöket, említette a PPB-ket, Szerintem ez egy jó intézkedés, de erre talán ennél többre van szükség. Gondoltak-e újabb intézkedésekre, eszközökre? Terveznek-e valamit? Folyik-e munka a kiberbűnözéssel kapcsolatban? Említettem a munkahelyi egészség kérdését, illetve a belső normákat. Ehhez megvan a szükséges felkészültség, hogy ezt mindenhol vizsgáljuk? Mert nem csak szabályokra van szükség, hanem arra is, hogy meglegyen a szükséges felkészültség, a szükséges eszköztár, hogy ezt vizsgálni is tudjuk. mielőtt említettem, már akkor is feltűnt, hogy a nemek közötti egyenlőség nem nagyon valósult meg ezen a fényképen, amit a kolléga mutatott. Szerintem a férfiak és nők közötti egyenlőség mindenhol fontos, én mindig harcoltam ezért, szerintem ennek hozzáadott értéke van. Antropológiai szempontból a nőknek vannak bizonyos adottságai, veleszületett adottságai, amelyeket bármilyen munka végzése során tudnak hasznosítani és szerintem a nemek közötti egyenlőség csak jót tehet. Remélem, hogy egyre több női munkatársa lesz majd, és remélem, hogy együtt működik majd a szakbizottságunkkal, hiszen így jobban tudjuk majd tájékoztatni a lakosokat a tagországokban. Köszönöm szépen, Bóni úr! Uh, Köszönöm szép. Az ügynökségek közötti fokozott együttműködést hangsúlyozták, és örülök, hogy 2018-ra és a jövőre nézve prioritásokat fogalmaztak meg. You are very important and we need to consider also, I fully agree that uh, in Libe... Teljesen egyetértek azzal, amit mondott. Köszönöm azt is, hogy beszélt a multidimenziós, többdimenziós fellépésről, illetve hogy mindketten beszéltek ezekről. Három megjegyzésem van, ezek inkább az EMCDDA-ra vonatkoznak, mert leginkább ezzel a témával foglalkoztam korábban. Az első mondandóm a darknetet, az internet sötét oldalát, mert ott forgalmazzák a kábítószerek igen jelentős részét, fontos ezt kiismernünk, azért, hogy fel tudjunk lépni ellene. A másik pont, a másik mondandóm, a kábítószerekre, valamint a menek nem arról van szó, hogy le kellene zárni a határokat, én nem ezt akarom mondani. Fontos, hogy megfelelő politikáink legyenek ezen a téren, de azért elemezni kell bizonyos dolgokat, foglalkozni kell velük, hiszen a kábítószer az egészséget érinti, az emberi egészséget. Ez az MCDDA jövőjét, szó esett a korai figyelmeztető rendszerekről, amelyek az új pszichoaktív anyagok kapcsán működtethetők. Szeretnék erről többet hallani. Köszönjük szépen, Head asszony! för en eh, mycket bra presentation, även om ni inte hade så mycket tid på er. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló, bár sok ideje nem volt. Én a Darknetről szeretnék beszélni, a sötét hálóról. Egy kicsit foglalkoztam ezzel a kérdéssel a múltban. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést meg kell vizsgálni a nemek közötti egyenlőség szempontjából is. Nos, nem csak nem, nem csak a női jogi bizottságban kell beszélnünk az nemek közötti egyenlőségről, hanem az összes szakpolitikával kapcsolatban, ez nagyon fontos. Nos, én 14 éve harcolok azért, hogy az összes szakbizottságban téma legyen a férfiak és nők közötti egyenlőség. Azt gondolom, hogy mindig meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan áll a nemek között egyenlőség helyzete. Itt mindig voltak jobb és nehezebb időszakok. Fordul az is, hogy egy-egy országban, egy-egy időszakban sérülnek ezek a kérdések, sőt, visszalépés történik, de egyáltalán nem egyszerű mindez. Nos, szerintem ez egy nagyon bonyolult kérdés, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy folyamatos nyomás helyezkedjen a döntéshozókra, és, nagy, hozókra, és nagyon fontos az, hogy a döntéshozók között legyenek nők is. Ez egy olyan harc, amiért, amiben mindenképpen érdemes aktívnak lenni. Aztán eh, gender statisztikák. Szerintem az összes statisztikát vizsgálni kell, és örülök annak, hogy ezt a prioritást választottak ki az önök intézménye közön. Nem, mégsem, akkor Langbek kasszony, tessék. Okay, so first of all, uh, I'm really very happy that you... Valamint a zaklatás, mind a szexuális, mint az egyéb zaklatási formák megelőzését illetően, az összes EU ügynökséget kell összefogni az együttműködés jegyében. Mi EU-s ügynökségként a már meglévő jogi keretet és szabályokat követjük. Mi azonban szeretnénk más területeken is tevékenyé válni. Minden ügynökségnek persze megvannak a bizalmassági szabályai, és így tovább. Mi az ügynökség természetéből adódóan konkrét képzéseket tartottunk a munkatársak számára, és a tapasztalatcserét is nagymértékben elősegítjük a munkatársak között. Másrésztről a humán erőforrások is fontos területet képeznek, bizonyos belső dokumentumokat is készünk. Például az elfogultság, a tudatos elfogultság amikor férfiak és nők közötti különbségekről beszélünk, illetve a tudat alatti elfogultság, amikor az embert a sztereotípiek vezérlik, ezek is nagyon fontos kérdések. és más egyéb erőforrásokkal jó úton haladunk. A jelentés tartalmaz majd egy részletesebb listát a tevékenységünkről, ezekre most külön nem térnék ki. Ami Boni úr második kérdését illeti, ez a kábítószerekre vonatkozott a menekültek és migránsok összefüggésében. Tavaly, november 28 volt egy további rendezvényünk is, amikor közel 50 ország résztvevői voltak jelen, és a migrációs egészségügy témáit. Kezdjük a szavazást. morning, colleagues. Let's uh, continue our uh, meeting today. Kedves kollégák, folytassuk a mai ülésünket, mégpedig a szavazásokkal. Az első dosszié az egyszerűsített eljárás alá tartozik, a LIBE koordinátorok arról döntöttek január 11-i ülésükön, hogy a gépjármű nyilvántartási adatok adatcseréje Portugálra való ö, tekintet, Portugáliára való tekintettel ez a dosszié az egyszerűsített eljárás alá essen, erről született tehát döntés. Most azonnal megadom a szót Korráó úrnak, aki jelentéstevője a dossziénak. Röviden szóljon hozzá, kérem. Köszönöm, csak gyorsan. Az úgynevezett eh, prümi megállapodást hagyja jóval a bizottság e- ezzel. Valójában a terrorizmus elleni harcról van szó, Portugáliának az automatikus adatkeresés megkönnyítése érdekében a regisztrációra, a gépjármű regisztrációról kell adatokat átadnia. A adatvédelmi biztos már megvizsgálta ezt a kérdést. Tavaly kért, kapott a parlament egy kérvényt azzal kapcsolatban, hogy mi hamarabb kell reagálni erre a kérdésre miután az 50-es cikk értelmében itt egyszerűsített eljárásról van szó, ezért csak az angol lesz a munkanyelv. A parlamentnek konszenzus kéne adnia erre vonatkozóan tehát, hogy megkönnyít, arról van szó, hogy a prűmi egyezményt betartjuk, és megkönnyítjük az automatikus módosítások nélkül fogadjuk el a szöveget. Van-e valakinek ellenvetése? Ha nincs, akkor Jóváhagyottnak tekintjük a javasolt eljárást. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. Egy központosított rendszer létrehozásáról szavazunk. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőtől, hogy kérje a szót, Dalton úr, tessék. Nagyon röviden, elnök asszony mert tudom, hogy mindenki szavazni akar már. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Szerintem minden frakció elmozdult egy kicsit az eredeti álláspontjáról, úgyhogy szerintem egy kiegyensúlyozott jó megoldás született, és várom a szavazást. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönjük szépen Dalton úrnak, most pedig lássunk hozzá. 47-es módosító, megnyitom a szavazást elektronikusan szavazunk, úgy egyszerűbb. Elutasítva. 117-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítva. Működik? Gond van? kérdezi az elnök asszony. as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárva, elutasítva. 119-es módosító, megnyitom a szavazást. elutasítva. Tízes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárva, elfogadtuk. Szá 121-es, megnyitom, lezárom, elutasítva. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 127-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 134-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 135-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 138-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 139-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 141, 142 és 143, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 144-es és 145-ös, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 153-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 155-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Elutasítottuk, javítja magát az elnök. Elnézést. Már a következő kompromisszumnál járt a szemem. A 166-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Igen, ez azonos a 167-essel, tehát a kettőről együtt szavazunk, megnyitottam a szavazást, lezártam. Egyel több néppárti szavazatunk van, mint kellene. Még egyszer megnyitom a szavazást, kérem, szavazzanak. 166-os, 167-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 169-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 172-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő a 178-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 185-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 186-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 187-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 188-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 193-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 194-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 199-es és 200-as, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 201-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 202-es és 203-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 204 és 205-ös, ezek azonosak egymással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 206-os és 207-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 208-as és 209-es azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 210-es, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 211, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 212-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettőszáztizenhármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 214-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 6b, kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 6c, kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadva. 6D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 234-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 235-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 236-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 29-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 237-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. as módosító. Ez egy nyelvi módosítás, erről nem szavazunk. 239-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 240. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 241-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 243. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 244-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 245-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 246-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 247-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Megyünk tovább. 254-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 262-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 263-as, 264-es, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 265-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 39-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 266-os. Megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítottuk. 267-es, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt Elutasítottuk. 268-as szavazunk. Vége a szavazásnak. Elutasítva. 269-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 270-es megnyitom. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. 271-es. Szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 272-es, mert szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 273-as. Kérem szavazzanak. Vége a szavazásnak elfogadtuk. 274-es és a 40-es megegyeznek, együtt szavazunk róluk, tessék. Zárom, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Kérem szavazzanak. Lezárom, elfogadtuk. H kompromisszum, 8-as kompromisszum, bocsánat, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 282-es. Lezárom. Elfogadtuk. 283-as. Lezárom. Elfogadtuk. 284-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 285-ös. Szavazzunk géppel. Bezárom. Ez átment, 286-os, szavazunk. Bezárom, elfogadtuk. Kétszáz Kétszáznyolcvannyolcas géppel. Bezárom. Elutasítottuk. 289-es. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 291-es szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk 290-es. Megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 292-es és 93-as együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. Akkor a 44-esről kell szavaznunk, megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 294-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 295-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 296-os. Érdemes szavazni, lezárom. Elfogadtuk. 297-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 291-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 300-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 301-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 302-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 303-as, megnyitom. Lezárom, elutasítva. Költségvetési kettes, Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 306-os megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 309-es módosító, szavazzunk. Lezárom. Elfogadtuk. Költségvetési 3-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Költségvetési 4-es, ugyanígy. Lezárom. Elfogadtuk. Budget 5, 5-ös, megnyitom Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos. Lezárom. Elfogadtuk. 310-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 311-es, megnyitom, lezárom, Elutasítottuk. Hetes a Költségvetési Bizottságtól szavazunk. Bezárom. Elfogadtuk. 312-es. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 313-as szavazunk. Bocsánat, mondja az elnök. A két részt együtt kell megszavazni. 313-as egészéről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. 314-es és a költségvetési 8-as együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 315-ös, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 316-os, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 319-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Meg a... Preambulum bekezdések következnek. Lezárom a szavazást, elutasítom. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzon mindenki, bezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 52-es módosító. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. Négyes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötvenhetes következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös módosító, két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva a második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasító. 60-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 62-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 61. Nem, 63 helyes vita az elnök. 63-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, hatos A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es és 8. 86-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Elutasítva. 88-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Zárom. Elutasítva. 92. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 12-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 94, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasító. 99-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 100-as, módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 101-es, módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, Elutasítva. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 103 és 104 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 104-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 107-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. es következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 113-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítva. 114-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 115-116 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig Záró szavazás következik, szintén név szerinti szavazásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig arról szavazzunk, hogy elkezdjük a tárgyalásokat. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek következő napi rendi pontunk, amiről szavazni kell. Egy, jelent, egy vélemény tervezett a kooperatív intelligens közlekedési rendszer. Grappini azt a jelentéstevő szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban? Egy... Én csak szavazni akarok. Jó. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban? Egy... Én csak szavazni akarok. Jó. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenkisító következik. 14-es módosító. Itt sugják nekem, megnyitom a szavazást, szavazást, lezárom, elutasítva. 17-es követ elfogadtuk. Következik a 18-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 21. Megnyitom a szavazást, lezárom, egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, megengednék -e? Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik tuk. Köszönöm, kollégák. Köszönöm az együttműködést.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 I will ask uh, my dear colleague. Kedves kollégák, aki el akar menni, az menjen el. Aki maradni szeretne, az maradjon. Mert folytatnunk kellene a munkát. Itt van az előadó is már körünkben. ...2016-os éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalás elleni harcról. Még egyszer kérem, hogy mindenki üljön le. Július 27-én az Olaf megjelentette éves jelentését az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről. A bizottsági tagállam intézkedéseket is figyelembe véve elmondja eznek hatásosságát. A költségvetés előtt területén Kudrickály asszony idén ennek a véleménynek az megírója, ő fogja most bemutatni nekünk a szöveget. Bárbara Kudrickának adok szót, de mielőtt megkezdi beszédét, kérem a kollégákat. Jó. So, Barbara, please. Barbara, tessék, elnökasszony. Ez a jelentés tervezethez írott vélemény, Gilles tette éves értékelését az előző évről. Ismerjük most már az Olaf szöveget, úgyhogy meg tudjuk írni a saját véleményünket. Mint a vélemény előadója néhány sikeresen szétválasztottuk az Just, az Olaf és a többi felügyelő szerv kompetenciái járjon élen. Az Európai Ügyészségről azonban még nem mindegyik tagállamot sikerült nekünk, parlamenti képviselőknek legyen elszámolási kötelezettsége. Ezért ö, emlékeztetnék arra, Különös tekintettel arra fontos ez, hogy a bizottság az éves csalásokról szóló jelentését nem írja tovább, és a gazdasági irányításról szóló ö, ö, közös induló alapja ez a szöveg. A cégek és tagállamok közös elharapódzása ellen föl kell lépni. Minden évben az áfacsalásokból összességében is köszönjük Kudricka asszonynak. Most Kinicsi úrnak adok szót az árnyék előadónak. Azt... Köszönet a Kudricka asszonynak is. Köszönöm szépen, hogy elkészíti ezt a véleményt alapvetően fontos eszköz arra vonatkozóan, hogy az európai adófizetők kárára elkövetett csalásokat fel tudjuk deríteni. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló kiindulási pont, tehát örülök a pénzügy érdekeinek védelméről. Nos, Örülök annak, hogy az Európai Uniónak végre van egy bűnügyi szabályozása az ilyen típusú bűncselekményekkel kapcsolatban. Ez az első, ez az ügyesség lesz, ez vádemelést elősegítse ilyen típusú bűncselekmények esetén. Remélem, hogy ez az új jogszabály mi hamarabb hatályba lép. Sajnálatos azonban, hogy az ügyészséget hogy az ügyészséget az ügyészség csatlakozik majd. Kudricska asszony, köszönöm szépen, hogy ismételten aláhúzta azt, hogy az ügyesség együttműködési szabályokat állítson fel, amely, amelyek eléggé egyértelműek és használhatóak. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamenti Segítés esetén nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tudnak jól együttműködni a különböző intézmények illetve hogy tudjuk-e optimálisan használni a rendelkezésre álló forrásokat. Ma Európában elmondhatjuk azt, hogy megvannak az eszközeink, és valahogy együtt tudunk majd jól működni a kollégákkal, és azt hiszem, hogy a szakbizottságunk is ezzel a véleményen valamit hozzá tud tenni ehhez az egész kérdéshez. Hogyha van, akinek vannak még kérdései vagy észrevételi ezzel kapcsolatban, akkor azt a KONT szakbizottsághoz is el lehet jutatni közé. Um, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm ezt a véleménytervezetet. Én mindig is támogattam ezt az irányelvet, illetve az ügyességről szóló jogszabályt, és dolgoztam is már ebben a témában. Nagyon fontos az, hogy felépjünk a csalás ellen, az áfacsalás ellen. Úgyhogy örülök annak, hogy ez az irányelv vonatkozik az áfacsalásra is. Még így is túl magas és remélem az Európai Bizottság ezt majd lecsökkenti, amikor 2022. júliusában meg kell oldani. Köszönöm még egyszer. Köszönöm, Makovej. asszony. López, López Aguilar úr következik. A parlament előző, parlam, előző mandátumának volt ez az egyik eh, fontos ügye, ami Lébe szakbizottságunknak, ez eh, szívügye volt, Cecilia Malmström a tagállami büntető jogi törvény könyvet is ilyen szempontból harmonizáljuk könyveket harmonizáljuk. Nagy pénzmennyiségről van szó. És ez a pénz így kiesik az európai a válsággal küzdőktől veszi el a pénzt. Tagállamok, akik nem értékelik azt hiszem eléggé azt, hogy mennyire fontos ez az irányelv. Ez egy fontos. Tehát az agresszív adótervezésre, az adócsalásra, az adó elkerülésre még mindig van. Az volt az elképzelés, múlt időszakban hoztunk létre. Nagyon fontos az, hogy hatékony legyen majd, az erős mandátumra van szükség, és nagyon fontos az, hogy a különböző végrehajtó szervek, a rendőrségek